javaslatával kapcsolatban, hogy ne ellenezze a 2011. október 8-i tanácsi javaslatot az adminisztratív költségekre vonatkozóan az átmeneti időszakban az Egységes Szanálási Bizottságot illetően. Ezzel kapcsolatban csütörtökön fogunk szavazni, a módosítók beterjesztésének határideje szerda délelőtt 10 óra, és szerdán délután négyig lehet részenként, illetve külön szavazást kérni. Most pedig folytatjuk a vitát, és szeretném megadni a szót másfél percben Jiménez Beszeril asszonynak. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Amióta itt vagyok a parlamentben, az áldozatok védelme volt mindig a prioritásom, és továbbra is az lesz, bárhol is legyek. Ma az európai nőkről van szó, akik az erőszak áldozatai, ők kérik tőlünk azt, hogy egyértelmű, egyöntető